Juan Knok kollega jelentése az európai statisztikákról. Kérem az előadó urat, hogy tartsa meg bevezetőjét. Merci, euh, monsieur le président. Euh, Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Szeretném megköszönni az árnyék előadóknak, illetve Sharon Bowles elnök asszonynak, a munkát, akivel tényleg kéz a kézben dolgoztunk. A statisztikai rendszer reformjáról szóló javaslat valójában tényleg fontos, és arról szól, hogy a statisztikák megbízhatóságát javítsa, az átláthatóságot is a folyamatok területén. Én nem akarom emlékeztetni önöket arra, a kontextusra, amelyel számolnunk kell. Ugye voltak skandallumok, voltak statisztikai manipulációk, és ebben a parlamentben már együtt döntési eljárás keretében mi magunk is felelősséget vállaltunk az európai gazdaság irányításért, amelynek véghez viteléhez szükség van jó statisztikákra, megbízható statisztikákra, a six-pack megvalósításához is. E, nos, az a szöveg, amiről holnap szavazunk, először is e, a viselkedési kódexet fogja megjavítani e, a bizottság és a tagállamok között szabályozza a feladatokat és a viszonyokat. Emellett vizsgálati hatásköröket és kiszélesített koordinációs hatásköröket ad az Európai Bizottságnak. Harmadsorban megerősíti az Eurostatot és az Európai Parlamentnek a főigazgató vonatkozásában konzultációs jogköröket ad a kinevezéshez Egyetértünk a tanács előző elnökségével, és támogatjuk ezt a szöveget, amely holnap szavazásra kerül. Sajnálatos módon a bizottság a szerződésben a szerződésben alkalmazott hatáskörével visszaélve egyhangú szavazást akar a tanácson belül. Valójában egy nagyon furcsa szövetség alakult ki a tanácson belül, azok között, akik még erősebb rendeletet szeretnének, és azok között, akik ki akarják azt üresíteni. Olyan erős a blokkolás, hogy még tárgyalási mandátum sincs. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a nemzeti rendelkezések túl gyengék mi egyébként messzebb megyünk el, mint a bizottság, például a Nemzeti Intézetek igazgatói vonatkozásában a nemzeti e, útmutatásokat az igazgatók adják ki e, nemzeti szinten. E, ez nyilvánvalóan egy olyan előrelépés lenne, amely a bizottság javaslatában nem szerepel. Emellett a nők, férfiak egyenlőségére utaló e, cikk is hiányzik, e, amikor a nemzeti intézetek igazgatóit ki e, nevezik, nem kell a női-férfi arányt figyelembe venni. Egyes tagállamok úgy gondolják, hogy a kompromisszumok már most túl messzire mutatnak. Az Európai Bizottság az Eurostat megerősítésében is egy eh, eltérő véleményt eh, akar megfogalmazni. Mi konzultálni szeretnénk a főigazgató eh, kinevezése előtt, és átlátható fegyelmi eljárásokat akarnánk lehetővé tenni sajnálatos módon a bizottság ezt ellenzi, pedig nem kéne. Az Eurostat az nem a bizottságnak a főigazgatósága, nem olyan, mint az összes többi főigazgatóság. Ez egy statisztikai, statisztika gyűjtő szervezet, amelynek az átláthatóságához nagyon komoly közérdek eh, fűződik. Eh, sajnálatos módon a trialógus lezárása az el, előzőekben felsorolt okoknál fogva lehetetlennek látszik. Eh, az elnökséggel a holnap megszavazandó szöveg tartalmazza mi álláspontunkat, és remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy a zsákutcából kivergődjünk és folytassuk a munkát a szavazás után. Az Európai Statisztikai Rendszer eh, az együttműködésen alapszik, az Európai Bizottság eh, pedig eh, azt a feladatot kapja, hogy eh, győzze meg a tagállamokat, hogy a e rendszer tegyék még átláthatóbbá. Hogyha az Európai Bizottság blokkolja ezt a törekvést, az egy komoly politikai kudarc lenne. Az Európai Bizottságnak leadershipet kellene játszania az európai statisztika területén. Konstruktívnak kell lenni, remélhetőleg bízhatunk ebben ebben, eh, mert végül is az Európai Bizottság általában az európai közjó eh, biztosítása érdekében a legfontosabb partnerünk és szövetségesünk. Köszönöm szépen. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy sajnos másfél perccel túl lépte a rendelkezésre álló időt. A végén még majd 30 másodperc áll majd a rendelkezésére. Most pedig szeretném megadni a szót a bizottság képviselőjének, Semet a biztos úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, tisztelt előadó úr. Üdvözlöm ezt a mai vitát. Valamennyien intenzíven részt vettünk eh, azokban a bát szektor és előremutató reformokban, amelyeknek a célja, hogy az Unió számára jobb gazdasági kormányzást hozzunk létre. Gondolva azokra a kihívásokra is, amelyet ez a reform előidéz, a statisztikákra is gondolnunk kell. Nagyon fontosak a hatékony statisztikák, kiváló minőségűeknek és hiteleseknek kell lenni a statisztikai adatoknak, amelyekre a gazdaságirányítás során támaszkodunk. A tagállamokban gyűjtött adatok megbízhatók kell, hogy legyenek, alapjuk hatékony statisztikai rendszer kell, hogy legyen, valamint hivatalos, független statisztikai hatóságok, hivatalok. A bizottság javaslatát ezen megfontolások vezérelték. Az Európai Parlament következetesen támogatta a bizottság statisztikával folytatott politikáját. Ez az ECON szakbizottság jelentésében is világosá vált, amelyet szinte egyhangban fogadtak el tavaly decemberben. De azt is el kell ismernem, hogy számos tárgyalás után az európai statisztikákra vonatkozó javaslat kicsit kevésebbé ambiciózus lett, és néhány cél is elveszett eh, az eredetihez képest. Az EU intézményközi rendszerét figyelembe kell vennünk, az Eurostat státuszát, és valóbi rendszerszemléleti megoldásra van szükség. Tisztáznunk kell és erősítenünk kell a Nemzeti Statisztikai Hivatalok koordináló szerepét a saját nemzeti rendszerükön belül és biztosítani kell, hogy a tagállamok kormányai elkötelezetten óvják a nemzeti statisztikai hivatalok függetlenségét azzal is, hogy a statisztikában vetett bizalomra vonatkozó kötelezettségvállalást írnak alá. Nemzeti adatvédelmi szabályokat be kell tartani. A garanciák ugyanazok kell, hogy legyenek minden szereplő számára az európai statisztikai rendszer minden szintjén. Továbbiakban a módosítók indítványok nem tartják meg teljesen az intézményi egyensúlyt. Időnként egyensúlytalanság támad az európai és a nemzeti szintek között a statisztikai eh, hivatalok vezetőinek státusza miatt. Ezért a bizottság elég nehezen tudja elfogadni ebben a formában a jelenlegi módosító indítványokat. Különösen a főigazgató, az Eurostat főigazgatójára vonatkozó néhány módosítóra gondolok. Ugyanakkor a bizottság továbbra tovább folytatja a

ez összességében egy ninety millióval jelenik meg a költségvetésben és ötszázezer alkalmazottat jelent. ez is a hitelességről szól a szakpolitika hitelességéről. köszönöm elnök úr! köszönjük szépen A további felszólalók nincsenek éppen a teremben, ezért már is a spontán felszólalók körére térünk rá, és Kelly kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, örömmel látom Önt itt ismét az üdésteremben. Persze klisé az, hogy a hazugságokról beszélünk, sőt démonizáljuk a statisztikát, a statisztikusokat. De van is ebben igazság, hiszen a statisztikát így is, meg úgy is fel lehet használni, szelektív módon az emberek a saját érveiket támasztják alá ugyanazokkal a statisztikai adatokkal, mint amivel mások mást. Ahogyan um, kiváló kollégám Gálperc Ildikó elmondta, az a fontos, hogy a statisztikák megbízhatóak, világosak és átláthatóak legyenek. A statisztika a sportban is nagyon fontos szerepet játszik, hiszen például a taktikát is dolgoz, kidolgozzák a statisztikával. Lehet, hogy <clears throat> ha valaki jól játszik, mi több jól gól statisztikát ért el, ettől még rosszul látszik, vagy jól játszik, és nincsen jó gól statisztika, hiszen nem lehet ezt ilyen automatikusan alkalmazni. Köszönöm szépen, <laughs> Liberacki kollega. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Co mnie uderzyło, pewna rozbieżność. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen konfliktust látok az előadó, illetve Gál Perc asszony hozzászólása között. Az előadó azt mondta, hogy az Európai Bizottság részéről egyfajta habozás tapasztalató a főigazgató kinevezésével, az Eurostat főigazgatójának kinevezésével kapcsolatban, de a bizottság ezt támogatta. Felc asszony, az önállásmentja a raportöréhöz, vagy a bizottságihoz van -e közelebb? A Tomasik. Tomasik asszony. Köszönöm. A statisztikai politikára Eh, politikával azt kell elérnünk, hogy a bizalom helyreálljon. Nem szabad manipulálni a statisztikákat. Az egyik eh, horvát eh, miniszter a közelmúltban a helyi médiában bevallotta, hogy felfújt statisztikákkal dolgozott a kormány, és ezzel próbált optimizmust kelteni Horvátországban. Ez káros. A statisztika manipuláliólóinak szankcionálása, eh, a polgáraink manipulálása olyan dolog, amit szankcionálnunk eh, kell. A nemzeti statisztikai hivatalok, eh, illetve a vezetők kinevezése, hogyha az megfelelően van szabályozva és meghatározva, az a manipuláció, manipuláció lehetőségét csökkenti. Egyébként nagyon káros lenne. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, most nagyon széles körön értelmezem a házszabályt. Liberacki kollégan nem emelt a magasba kék kártyát, ám a catch alatt a spontán kérdések körében jelentkezett, de Gálperc Ildikó úrnak intéz egy kérdést. Nem volt ez egy kék kártya, tehát voltak éppen nem adhatnám meg a válaszra a szót, de kérem, hogy értsék meg, mint hogy itt most személyesen szólítottak meg Gálperc Ildikót, hogy adjon meg neki a szót, hogy válaszoljon

de előrébb ahhoz hogy felkeltse az érdeklődést. köszönöm a figyelmet. Köszönöm, biztos úr. Uh, köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, először is szeretném megköszönni mindazoknak a véleményét, akik hozzászóltak a vitához. Valóban ez a javaslat már egy ideje az asztalunkon van, de az eredeti célkitűzést szem, előtt, szem elől vesztettük. A jelenleg vizsgált szöveg még további munkát igényel, ezt a raportőr is elismeri. A tagállamok megosztottak ebben a vonatkozásban, a tanács éppen ezért nem tudja támogatni a jelenlegi eh, szöveget. Különös tekintettel eh, azok a tagállamok, ahol a nemzeti statisztikai hivataloknak már most nagy a szakmai önállóságuk, és eh, ahol a statisztikai rendszerek koordinálása megfelelő. Itt én hadd fogalmazzak elég egyértelműen, azt szeretnénk, hogyha ennek a javaslatnak az ambícióját helyreállítanánk az eredetihez képes tehát, vagy legalábbis felzárkóznánk ahhoz a szinthez, és én teljesen egyet értek azzal, amit Gálperc asszony mondott eh, az Eurostat eh, főigazgatójának szerepéről, eh, és ezt nyilvánvalóan támogatni is fogjuk a strukturált párbeszéd keretén belül és egy sor más dolgot is. Mi magunk is aggódunk a Nemzeti Statisztikai Hivatalok függetlensége miatt. A rendelettől várjuk azt, hogy garantálja a Nemzeti Statisztikai Hivatalok függetlenségét, a mi koordináló hatáskörünk pedig az európai statisztikák szempontjából létfontosságú. Nyilván a kötelezettségvállalás, illetve a bizalom szintén fontos tényezők. Úgy látom, hogy a céljaink egybeesnek. A teendő az, hogy együttműködjünk, és egy olyan megállapodásra jussunk, amelynek révén jó minőségű európai statisztika születik. Az Európai Bizottság szívesen együttműködik e cél érdekében a parlamenttel és a tanácssal is, hogy meglegyen a végső kompromisszum. Remélem, hogy ugyanilyen nyitottságot tapasztalunk majd a parlament részéről is, és akkor jó megoldás születik. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Még egyszer a jelentéstevőnek adom meg a szót. Parancsoljon. Monsieur le commissaire, vous avez... Biztos úr, önnek igaza van, amikor azt mondta, hogy már hosszú ideje e, mennek így ezek a dolgok, aztán a céltól mégis egyre távolodunk, pedig már hosszú ideje foglalkozunk ezzel a témával. A másik, e, e, másik jogalkotótól már július 1 vártunk egyfajta döntést, aztán mégsem következett ez be. Engem kicsit aggaszt, hogy esetleg tovább húzódnak a dolgok holnap, remélhetőleg a parlament egy erős üzenetet küld, és és én azt remélem, hogy a bizottság majd felfigyel erre a jelzésre, mert remélem, hogy innentől kezdve felgyorsulnak a dolgok, és hamar eredményt érünk el. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadónak. Ezzel lezártuk az eszmecserét, holnap 12 eh, órakor lesz a szavazás erről a jelentésről. És eh, rátérek a következő napi rendi pontra. Jutta Steinruck eh, asszony jelentése társadalmi változásra és innovációra irányuló programról. Megadom a szót a jelentés